fogadtuk. Tisztelt kollégák, drámai eseményeket tapasztalhattunk a Majdán tér környékén Kijevben, és láthattuk azt, hogy Ukrajna az ifjúkori történetének a legfontosabb eseményei ment keresztül, és az Európai Parlament nevében szeretném az ukrán, az ukrán néppel szembeni szolidaritásunkat kimondani, kitartásukat, méltóságukat nagyon nagyra tiszteljük. Több demokráciát és igazságot akartak, és az erőszakos cselekmények során sokan életet, életüket veszítették. Az Európai Parlament nevében az áldozatok hozzátartozóinak szeretném kifejteni szolidaritásunkat és együttérzésünket. Ugyanakkor szombaton több mint két és fél év elteltével egy jó hírt is kaptunk, Julia Timosenkót szabadon engedték. Ezzel kapcsolatban pedig szeretném a az Európai Parlament egykori elnöke Pet Cox, valamint Alexander Kwasniewski lengyel korábbi elnöknek a bevetésükért köszönetüket kimondani, ugyanis az ő közvetítő szerepük nagymértékben hozzájárult Timosenko asszony szabadon bocsátásához. Hölgyeim és uraim, Ukrajna nagyon komoly kihívások előtt áll a legfőbb cél, az kell legyen, hogy az ország stabilitását és egységét megőrizzük, valamint a megbékélést elősegítsük, segítség, ehhez pedig gyorsan egy kormányt kell képezni, amely az ország különböző erőit egységesíti, és május 25-én lehetővé teszi a választásokat. Most pedig az a fontos, hogy az Európai Unió és a nemzetközi közösség támogatsa az ukrán népet, hogy elkerülhető legyen az ország gazdasági összeomlása, és egy stabil demokrácia honosodjon meg Ukrajnában. Ma este tér vissza az adhok delegációnk Kijevből a legújabb benyomásaikkal, és szerdán fogunk majd a plenáris ülésen foglalkozni ezzel a kérdéssel. Hölgyeim és uraim, az ukránokkal való szolidaritásunk nevében, de főleg azon áldozatokért, akik életüket veszítették a szabadságért folyó küzdelemben, azt kérem önöktől, hogy emlékezzünk meg róluk egy perc néma csendben. Meine Damen und Hölgyeim és Uraim, több mint két évvel ezelőtt a Keralában az indiai partok előtt egy tragikus esemény következett be. Az ott meghalt emberek áldozataiért. Szeretném a, az Európai Parlament szolidaritását kimondani. Salvatore Girole Szemedek halála több mint két évvel ezelőtt következett be, és az indiai hatóságok kezében van az ügy. A két katona elleni vád kapcsán szeretném kimondani, hogy komoly volt a késlekedés, és az Európai Parlament nevében felszólítom az indiai hatóságokat arra, hogy a nemzetközi jogot, valamint az ENSZ tengerjog egyezményét haladéktalanul alkalmazzák, az Európai Uniós Olaszország továbbra is fellépnek a kalózkodás ellen a veszélyeztetett területeken. Az Európai Unió, valamint India közti kapcsolatok az kölcsönös bizalomra és a jogállamiság tiszteletben tartására kell, hogy épüljenek a kapcsolatok, csak a diplomácia és a párbeszéd alapján alakulhatnak. A megtorlás a két említett olasz állampolgárral szemben indokolatlan, és ezért szolidaritásunkat szeretném szeretném kimondani irántuk. Hölgyeim és uraim, most pedig a közleményekhez térnék át. Február 10-én a Jogi Bizottság eh, Rina Ronya Kari asszony eh, mandátumát meg